ben is felvázolja a terveit, hogyha az idő, hogyha arra lesz ideje. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a kérdéseiket, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy válaszolhattam a kérdésekre. Juncker úrnak is szeretném megköszönni ugyanezt a lehetőséget, lehetővé tett, hogy eljöjjönjek önökhöz. Zárásképpen szeretnék még néhány szót szólni az Energia Unióval kapcsolatos elképzeléseimről, és talán ennek során néhány konkrét adatot is meg tudok említeni. A jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszerített 2009 óta minket, hogy reagáljunk rá, és 2009 óta nem tettünk érde- eleget annak érdekében, hogy az energiaellátás biztonságát növeljük. Az energiapolitika, a klímapolitika terén jobban jövőbelátónak kell lennünk, jövőorientáltnak kell lennünk. A klímapolitikával kapcsolatban tehát az a legfontosabb feladatunk, hogy orientált legyen, és világosak a feladataink. El kell érnünk a 2020-as célkitűzéseket, vagyis, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátást 20%-kal csökkentsük, hogy a megújuló energiák arányát 20%-ra növeljük, és hogy 20%-kal növeljük az energiahatékonyságot. Ezek olyan célkitűzések, amelyeket követik aztán a 2030-as célkitűzések, az energiafogyasztás 30%-os csökkentése, és úgy gondolom, hogy vannak olyan projektek, amelyek az energia hatékonyság növelésével, valamint a munkahelyek teremtésével valóban meg tudják ezt tenni, hiszen a zöld gazdasági növekedést támogatják. Második ilyen cél az, hogy legalább 27%-ra kell növelni a megújuló energiák, energiák részesedését. És még egy célkitűzés, amelyet már korábban meglemlítettem, amely 2050-re vonatkozik, Biztos vagyok benne, hogy ehhez más nemzetközi partnerek támogatást és támogatását is meg tudjuk tenni. Ez a célkitűzés pedig az, hogy a kibocsátást, a széndiokszid kibocsátást 80%-kal csökkentsük. Az Energia Unió legfontosabb elemei szintén előkerültek a vita során. Ezek tehát a következők. Először is egy jobban működő belső piac, ennek elérése érdekében arra van szükségünk, hogy sokkal jobb összekapcsolódást érjünk el Európán belül. Egy jobban működő belső piac Európában eh, a versenyképességünket is javítani fogja, amely az iparunk számára és népességünk számára is rendkívül fontos. Az alacsony szén kibocsátású gazdaságra való áttérés Szintén célunk ezt a megújulók arányának emelésével tudjuk elérni, illetve olyan projektekkel, amelyek az energiahatékonyság javítását célozzák. Ennek a két pillérnek a segítségével, feladatok segítségével majd az importtól való függőségünket is csökkenteni tudjuk. Végül pedig, de nem utolsó sorban, javítanunk kell tárgyalási módszereinken is nemzetközi téren. Sokkal nagyobb súlyt tudunk kapni, sokkal hangsúlyosabban tudunk szerepelni a nemzetközi szintéren, hogyha képesek leszünk erősít, egy, egyesíteni erőinket, és egységes álláspontra tudunk helyezkedni, egységes álláspontot tudunk képviselni a tárgyalásokon a legfontosabb, legelső feladatom, amelynyiben megbíznak ezzel a poszttal, az lesz, hogy szövetségesenkkel együtt egy vészhelyzeti tervet dolgozunk ki a különböző jövőben esetleg megjelenő rendkívüli vészhelyzetek esetére, vagyis arra, hogyha például az Európai Unióban elfogy a gáz a bizottság már elkezdte ennek a dokumentumnak a megfogalmazását, és remélem, hogy ez nem sokára kész is lesz. Világosak az elképzeléseink, világosak a célkitűzéseink. És tudom, hogy ezeket el is fogjuk tudni érni. Köszönöm szépen a szót. Thank you, Madame Alenka. Köszönjük Alenka Bratuseknek, alelnök jelöltnek ezt a záró nyilatkozatot, és köszönöm a Környezetvédelmi, illetve az Ipari és Kutatási Bizottság képviselőinek részvételét is, valamint a sajtó részvételét, illetve azoknak is az érdeklődését köszönöm, akik az interneten kísérték figyelemmel ezt a meghallgatást. További információk. Ma este 8-kor az Ipari bizottság koordinátorai összeülnek, holnap pedig mindannyian az Ipari Kutatási Szakbizottság képviselői meghallgatjuk reggel 9-től Jürki Katainen biztos jelöltet. Köszönöm, társelnök. Én is csak annyit szeretnék mondani a Környezetvédelmi Bizottság eh, munkatársai részére, hogy eh, számára, hogy eh, a koordinátorokkal való való megbeszéléseket fél nyolctól kilencig tartjuk, majd ezt követően este 9 és 10 óra között a két szakbizottság koordinátorai együtt ülnek le és beszélik meg a tapasztalatokat, a tapasztalataikat. Köszönöm.